elfogadtuk. Kedves kollégák, a mai ülésünk jegyzőkönyvét a következő ülésszak első napján köröztetjük, ott lett majd felszólalni ellene. A mai elfogadott szövegeket a megfelelő fórumokra továbbítjuk, és ezzel az Európai Parlament eheti Strasburgi ülését berekeztem. So, thank you. Thank you. Thank you, danke schön. Vielen Dank, Herr Zwei Kuchen jetzt. Ah, okay.